So, 14. Wer ist, da, wer ist äh, dagegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 13 abgelehnt. Ah, 14. 14. Gut, dann ist Uh, äh, is but I think that you have also uh, uh, forgot to count two votes on the table. On which? Or, or three. One for and two against.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 Against? Nicht angenommen. Rejected. Eight in favor. Against? Rejected. Nine is, nine is covered by mehrere Paragraphen. Zehn dafür, dagegen, rejected. Elf dafür, dagegen, 14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 Gracias, señora presidenta. <clears throat> Tengo mis notas en inglés, con lo cual hoy me voy a expresar en inglés. Uh, like the President has said, this document consists of a report on the progress on education and training policies at the European level during the period 2007-2009.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 Vielen Dank. Schmidt. Köszönöm elnöknő, magyarul fogok beszélni. Két dolgot szeretnék javasolni megfontolásra. Az egyik, hogy a, hogy a média literacy, vagyis az újságokban és az információkban való eligazodás is rendkívül fontos. Ez egy új kifejezés, bombáznak bennünket információkkal, alig bírunk eligazodni a, sok, sok irányból hozzánk jövő hírek között E, és ezt már korábban is említettük, hogy a média literacy, a média olvasás képessége is, nem azt mondom, hogy alapkompetenciát, de valahova be lehetne foglalni. És a másik tisztelt elnöknő, tudom, hogy meg fogtok mosolyogni, és mindenki, aki, hogy szót hozom, de nem bírom, csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy szerintem az alapvető kompetencia a fizikai, fizikai állapot és a jó egészség Lehetünk birtokában mindenféle alapkompetenciának, ha fizikailag nem bírjuk a tempót, ha elalszunk az értekezleteken, ha nem tudjunk egyikről a másikra menni, ha nem bírunk 8-10 órát dolgozni. Soha senki nem foglalkozik azzal, pedig ezt is lehet fejleszteni, és ezt is el lehetne várni egy fiatal munkavállalótól, hogy fizikailag eh, higiénikus és fit legyen. Már többször is említettem, és csak, csak mosolyokat kaptam, de nem baj, a jegyzőkönyv kedvéért ismét elmondom. Köszönöm.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 Nehme ich mal an. So, jetzt geben wir noch einmal der Frau äh, Pagliatelli das Wort und dann kriegt der Herr Teutsch das Wort. Bitte. Ja? Located in uh, Thessaloniki, my city, and there is much. They have just uh, uh, finished a study concerning vocational training. It has just appeared yesterday. If you do not have it,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 Herr Deutsch. Kann ich damit die Debatte schließen? Und Paul, bitte auch noch. Ja. Dann die Frau Elnézést, hogy másodszor kérek szót. Azt mondtad, hogy vékony jégen táncolunk, legalábbis nekem így fordították, hogy az egész kulcskompetencia kérdés, ezt csak úgy mi felvetettük, és nem tudjuk a sorsát. Én szerintem ez egy rendkívül fontos kérdés. Az én országomban, ha valaki el akar helyezkedni, Magyarországon, akkor mehet egy Samsung nevű céghez, egy Audihoz, egy General Electrichez, egy Deutsche Bankhoz, egy, egy, egy Siemenshez, egy Nokiahoz. Tehát a globalizációval odajönnek külföldi emberek, és alkalmaznak egy magyart és csodálkoznának, hogyha az alapkompetenciákkal nem rendelkezünk. Ezért, amikor a személyek, a tőke, a szolgáltatások szabad áramlásáról beszélünk, igenis elvárható, hogy az egyes országokban bizonyos tekintetekben, például a kulcskompetenciák tekintetében felkészült fiatalok, munkavállalók várjanak minket.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 I'm tempted to continue in English, but uh, since I have to be both uh, accurate and nuanced in uh, what I'm going to say now, I will continue in Danish. So now you're warned. Please take on your headphones. Um, ja, det er rigtigt, som, uh, som Frau Park uh, lige sagde det, at uh, jeg er journalist af uddannelse. Uh, min uh, politiske erfaring er relativt kort. Jeg har godt nok dækket politisk uh, stof, både i uh,